történt. Bizonyára hallották, hogy a hétvégén Észak-Írországban két katonát meggyilkoltak, Sephora quincy aki Birminghami származású volt, és Sephora King Thinget, aki londoni. És négy további személyt is megsebesítettek, két civil is köztük megsebesült, egyikük lengyel volt. Ez a gyilkos támadás, amelyet az iszak írországi biztonsági szervekkel szemben követtek el, egy mondhatatlanul mérhetetlenül ö, súlyos katasztrófa, és el kell ítélnünk a legkeményebb, legélesebb módon. Our sympathies the... Együttérzünk az elhunytak és sérültek családjaival, a meggyilkolt katonák hozzátartozóival, akik életüket a közösségek közötti békért áldozták föl. Észak-Írországban 12 év óta ez volt az első gyilkosság, amely